a meglévő problémák ellenére egy nagyon er- egyértelmű üzenetet kell, hogy közvetítsen az alapvető értékek tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fantikist biztos asszony. A következő hozzászóló, aki megjelenik, és már Brocknak, kollégámnak két percben megadom a szót. Herr Kommissar, Kolleginnen und Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák!